elfogadtuk, aláírtuk. Ezt aláírtuk, tehát köszönöm szépen, és tisztelt Hölgyeim és Uraim, a december 15-i ülés jegyzőkönyvét, a január 16 és 17-es ülések jegyzőkönyvét, valamint a 2011. december 15-én elfogadott javaslatok rendelkezésre állnak. Van-e fenntartás ezzel kapcsolatban? Ha nem, akkor ezen jegyzőkönyveket jóvá hagytuk, most pedig áttérünk a munkatervre a napirend végleges tervezette, ahogyan azt január 13-án az elnökök értekezlete elfogadta, ezt kiosztottuk, a frakciókkal való egyeztetés értelmében pedig azt javaslom önöknek, hogy a mai ülést este 8 óráról 21 óráig, 9 óráig hosszabbítsuk meg, ha egyetértenek. Rendben, akkor ezt a munkaprogramot elfogadtuk, és most azt javaslom, hogy térjünk át a szavazásra. Még mielőtt áttenni